Mes chers collègues, bonjour! Kedves kollégák, jó napot kívánok! Kezdjük a munkát. A napirend tervezetét elfogadhatjuk ellenvetés hiában, és szeretném bejelenteni, hogy a következő pont, a Telinska úr jelentésével kapcsolatos napirendi pont, illetve Szalini úr napirendi pontjával helyet cserélt. Tehát és Telicska urak pontjai fordítva kerülnek megtárgyalásra, mert hogy az előadó úrnak máshol van elfoglaltsága. Tehát fordított sorrendben következnek ezek a pontok. Eh, Kramer úr, a napi rendel kapcsolatban észrevétele van? Megadom a szót. Az utasjogokkal kapcsolatosan a szavazást elhalasztottuk, és az elmúlt ülés óta széleskörű kompromisszumokat tudtunk elérni, amit mindenki elfogadott, ezeket megvitattuk, és jó eredmény született. És pénteken egy közleményt kapunk majd az alternatív kompromisszumokról, ezek az alternatív kompromisszumokat azonban soha nem vitattuk meg, és ennek tükrében születtek módosító indítványok, amelyeket azonban később töröltek. Ezeknek semmi köze a kompromisszumokkal, az IMKO-val közösen dolgoztunk. Amikor kompromisszumra törekszik valaki, akkor bizonyos pontokban enged, másokban pedig nyer, ez a jó vita. Sokat vitatkoztunk, és jó kompromisszumokat értünk el, azonban két frakció kollégái azonban alternatívákat nyújtottak be, ami viszont ellentmond az eljárásnak, és ezt a 14 év alatt soha nem tapasztaltam meg. Jó kompromisszumok születtek, és aztán valaki ezt megtorpedozza. Tehát ezt a szavazást az alternatív kompromisszumokkal kapcsolatosan ne tartsuk meg. És az utolsó pillanatban ez lehetővé tenné, hogy módosítókat nyújtson be valaki szóbeli formában, mert egyébként a plenárisig kéne várni. Ez benne van az ügyrendben, de a mostani gyakorlat ez teljesen elfogadhatatlan. Tehát kialakult egy kompromisszum, ami aztán teljesen jelentőségét veszíti a koordinátori, hogy ülésen ez is majd meg kell vitatni, utána pedig mindenki azt tesz, amit akar. Köszönöm, Krámer úr. Köszönöm az észrevételt. Egyértelműen szeretnék fogalmazni. Meghallottam a mondandóját. És ma este a koordinátorok ülésére napirendre veszem. Egy utolsó percben ez elfogadhatatlan, tehát ezt meg fogjuk beszélni, hogy az utasjogokat holnap hogyan kezeljük, ez ma este el fog dőlni. Köszönöm a releváns észrevételt. A valóban ügyrendi észrevétel volt. Más megjegyzés hiány elfogadottnak veszem a napi rendet. Ami az elnök bejelenteni valóit illeti, nincsen közleményem. Elnök van, de nincs közleménye. Wim van de Kamp úr, az elnök nem blablázik, erre nincs időm. Szokásunk szerint mindjárt el is kezdjük a munkát. A Költségvetési Szakbizottságnak készülő vélemény következik a 2021-27-es több éves pénzügyi tervre vonatkozóan, és nagy örömmel adom át a szót Dominik Riké előadónknak. Köszönöm szépen! elnök asszony, elnézést a reket hangomért. Nem az elragadtatottságtól rekedtem be, hanem valami fertőző torokbetegség támadott meg. Nos, akárhogy is igyekszem röviden megfogalmazni a mondandómat. Négy módosító indítványt terjesztettek be a Költségvetési Szakbizottság témájával kapcsolatban illetve ezeket a témákat hangsúlyozná a TRAN szakbizottság. Egyetlen ülésen egyeztettünk az előadókkal. Nem volt többre szükség, ugyanis. És nyolc kompromisszumos megállapodást sikerült kialakítanunk, ami szinte teljes egészében lefedi a jelentést. Szevi úr kompromisszuma az ott lévők teljes egyetértésével elfogadtuk, ez a hármas kompromisszum, és egy negatív véleményt fenntartottunk. A többi kompromisszumot illetően mindent figyelembe vettek, az ENF-et, ENF frakciónak a megjegyzéseit kivéve, mert nem volt ott a felelősük. Azt gondolom, hogy a jelentést nem lehet túl problémás ezek után, tehát különösebb aggodalmak nem merülnek fel. Sőt, amivel kapcsolatban tartózkodtak, tartózkodott az ECR, 20 milliárd eurónak a tartalékolása az e, európai interkonnektivitási sorban tehát ennyit szerettem volna mondani a jelentéssel kapcsolatban, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen, Riké úr. Mielőtt az árnyék előadónknak, árnyék előadóinknak adom meg a szót, egy újságíró gyakornokot szeretnék köszönteni, itt hát, a hátul ö, ülő újságíró kisasszonyt szeretettel köszöntöm. Melyik országból érkezett? mikrofon nélkül nem hallottuk a választ. Tehát Németországból, illetve az Egyesült Államokból? Tehát akkor az egész világot a hátterében tudhatja. Nagyon szép dolog, itt van a körünkben az egész világ. Mindenképpen szeretettel köszöntjük. Wim van Mekampur, önnek adom meg a szót árnyék előadóként. Köszönöm, elnök asszony. Én nagyra értékelem a jelentéstevő Dominik Riké együttműködését, ugyanakkor én egy tévedést is látok a szárnyék jelentéstevő ülésével kapcsolatosan. A hármas kompromisszumos módosítóra gondolok. Itt én azt javasoltam, hogy az összes tagállam számára tegyük lehetővé a hozzáférést. Ezt törölni kéne. Ez azonban egy hiba lenne, ugyanis az regionális fejlesztési alap minden tagállam számára rendelkezésre áll. Piper kollégám nyújtotta be a, ezt a módosítót, pontosítás véget, ugyanakkor szerdán az árnyék jelentésevői ülésen én azt kértem, hogy ezt a mondatot töröljük, hiszen ez egy tévedés. Úgyhogy Dominiktól és a munkatársaitól azt kérném, hogy ezt korrigálják, ugyanis a Piper kolléga módosítója hely, helyes. Madame Isabella de Monté, la parole... Isabella de Monté asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőknek a munkáját, és a kompromisszumokat is, ami szerintem jól halad, mármint hogy a kompromisszumok kidolgozása. Én szerintem jó ponton vagyunk már. Szeretném kihasználni ezt a felszólalásomat arra, hogy a turizmus fontosságára felhívjam a figyelmet, mert ahogyan a bizottság munkájában haladunk, Végre úgy tűnik, hogy a turizmus szerepét is hangsúlyosabbá tudtuk tenni, ezt egyébként a kompromisszumokban is hangsúlyozza a jelentéstevő. Én szerintem pont erre van szükség, fontos lenne, hogy legyen külön költségvetési sor is, hogy a különböző alapok ne fragmentálódjanak. Ezen kívül pedig nagyon jó lenne az is, hogyha a válság időszakot végre magunk mögött tudhatnánk, Szerencsére ez a szektor a válság szemben is ellenállónak tűnt, tehát szerintem azért itt nagy növekedési lehetőségek elébe nézünk. Jó lenne, hogyha minél világosabb választ tudnánk adni a kihívásokra, és megfelelő lehetőséget biztosítanánk a turizmus szektorának. Lenne még egy megjegyzésem. A munkaügyi ügynökségnek megfelelő budget, büdzsére van szüksége, hogy a saját hatásköreit kifejthesse. Köszönöm szépen még egyszer az asszisztenseknek, jelentéstevőnek, árnyékjelentéstevőknek, mindenkinek a munkáját, mert szerintem egy nagyon is pozitív kicsengése lesz ennek a szanyagnak. Vous prenez la parole pour Monsieur Zille? Zotowski úr, Zsile úr nevében kér szót? Nem? Rendben. Nem. Kramer úr, ön következik. Ja, vielen Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő kiváló munkáját. Néhány módosító indítványt benyújtottunk, ezek a kompromisszumokba beépültek, amit külön köszönök, és még egyszer köszönöm, további megjegyzésem nincsen. Très bien. Nagyszerű. Kilonen asszony a GUE frakció részéről, nem? Ravadálon asszony önkövetkezik. Igen, köszönöm szépen. Én is üdvözlendőnek tartom Riké úr által végzett munkát, aki bár beteg ma, mindig tetterősen képviselte a közlekedési területnek az érdekeit a több éves pénzügyi keretben. És ez egy nagyon komoly küzdelem, meg kell őriznünk a mozgásterünket az Európai Unió szektoraként, és ennek jegyében az Európai Connecting Europe keretében szeretnénk módosító indítványainkkal javítani a szöveget. A több éves pénzügyi keret tárgyalásai még nem véglegesek, és majd a végső tárgyalások során dől el hogy mi lesz ennek a területnek a sorsa. 12,3 milliárd eurónyi forrás szeretnénk biztosítani a Connecting Europe számára. Oda kell figyelnünk, hogy ne a közlekedési terület szenvedje meg a költségcsökkentéseknek a hatását. És a Connecting Europe 20 milliárdos kerete nem szabad, hogy csorbuljon. A regionális fejlesztés szintén nagyon fontos, nagyjából 10%-ot képvisel. Valóban a régiók és nem a tagállamok rendelkezésére kell állítani ezeket a forrásokat. Fejleszteni kell a közlekedést, és a közlekedés irányába kell csoportosítani az eszközöket a tematikus célkitűzések eh, keretében. Tehát bravo, Riké úr! Elnök, Grappini asszony, ön következik. Uh, cred că deja se însănătoșește de atât. Én is uh, szeretnék köszönetet uh, mondani, és nagyon jól eshet, és remélem, hogy az egészségi állapotán is javul, javítani fog, hogy ennyi dicséret szót kapott. A bizottság és a jelentéstevő a módosítók révén az összegekkel kapcsolatosan néhány megjegyzést tett. Az interkonnektivitás kapcsán 12%-os 12%-os csökkentést javasol, a kohéziós alap esetében pedig 13%-os, ami nem feltétlenül hasznos. És Izabel is említette, az én módosítomban is már érintettem az idegenforgalmat. A turizmust nem vesszük mindig megfelelően figyelembe, és ez önmagában rengeteg lehetőséget rejt ez a terület. Úgyhogy arra kell törekednünk, hogy az új pénzügyi keretben megfelelő költségvetési összeget rendeljünk az idegenforgalom mellé. A módosítók remélem, hogy átmennek majd a szavazáskor. Sajnos nagyon sok csökkentésre történt javaslat, amit egyébként majd konkrétan a gyakorlatban is érzékelni fogunk. Egyes tagállamokban Van der Kampur már említette a hozzá szólásában. Eh, tehát egyes tagállamokban nincsenek eh, megfelelő infrastruktúrális létesítmények, amelyek lehetővé tennék az interkonnektivitást, és ez károsan érinti az állampolgárokat is. Tehát eh, ezen a területen kell tovább küzdenünk, hogy ezek a csökkentések ne járjanak túl hátrányos következményekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen összességében ezeket az észrevételket az árnyék előadók részéről. Dominik Riké előadó úrnak adom meg a szót. Ha elkapom magától a betegséget, akkor ezért ön lesz a hibás. Mindenképpen öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a hozzászólóknak is, és mindazoknak, akik részt vettek ebben a közös munkában. Remélem, hogy sikerült elérnünk egy megfelelő megállapodást, illetve eredményt. Nehéz volt egyetértésre jutni. Vim észrevételét jól hallottam, és tulajdonképpen épp a te kérésednek megfelelően alakítottuk ezt a témakört ahogy a barátunk említette az imént. Azt hiszem, hogy mindenki egyetértett. Ebben végül is az elnök asszony, illetve a bürónak az egyetértésével ezt a kompromisszumos javaslatot újra elővesszük, elővettük. Azt hiszem, hogy ez az egyszerűbb eljárás, és végül is mindenki egyetért, hogy így legyen. Annál jobb. Hát, vissza is adom elnök asszony a szót. Riké úr, köszönöm szépen, emlékeztetőül. A szavazás holnap következik, 9 órától. És ezennel folytatjuk a munkát. Következik az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásának a javaslata, ami az EMPL szakbizottságnak a témája, és a témánk az ezzel kapcsolatos vélemény. Detjen úrnak adom meg a szót. Transportszektor is ähm, entscheidende... Köszönöm szépen. Az EU számára az EU-s együttműködés äh, szempontjából ez egy nagyon fontos terület. A munkavállalók számára nagyon fontos, hogy Európa működőképes legyen, és ez azt jelenti, hogy a munkahelyi biztonságot erősíteni kell, határokon átnyúló jelleggel, és megfelelően egységesen kell szabályozni a munkafeltételeket, munkakörülményeket. Így például gondolunk a gépjármű, a tergépjármű vezetők munkafeltételeire. Az elfogadott jogszabályainkat azonban megfelelő módon kell a gyakorlatba is átültetni. A bizottság számos tanulmányt készítetett, és arra a következtetésre jutott, hogy a munkaügyi döntések meglehetősen eltérő módon kerülnek alkalmazásra. Ami az közúti szállítással kapcsolatos szabályok végrehajtását illeti, itt meglehetősen komoly eltérések adódnak. A szabályozók ismerően eltérőek a különböző gazdasági ágazatokban, és ez megnehezíti a vállalatok, illetve a munkavállalók számára is a helyzetet. Az európai hatóság egy hiányzó elem a harmonizáció területén. A verseny szempontjából nagyon fontos, hogy minden gazdasági szereplő azonos feltételek mellett versenyezzen egymással, és ezen a területen kell javas, javítanunk. Én a javaslatomban azt tartom fontosnak, hogy ezt a hiányosságot megszüntessük, és megfelelő struktúrákat hozzunk létre. A munkahogyi hatóságnak szerepe lehet abban, hogy a tagállamokat az ilyen hiányosságokkal küzdő területeken megsegítse, és hogy a viták során közvetítő szerepet játszon a vitarendezésben itt eh, konkrét eh, problémákat is felvetek. Itt konkrétan arról van szó, hogy a jelenlegi rendszereket eh, megfelelően módon használjuk fel, illetve to- tovább fejlesszük a munkavállalók és munkaadók érdekében. Az európai közúti regiszter, az európai szintű adatgyűjtés nagyon fontos. Mi azt szeretnénk, ha ezeket az adatokat le lehetne hívni a közúti ellenőrzések során valós idős jelleggel, és ez nagyban segíthetné a munka, munkaügyi ellenőrzések hatékonyságát. A munkaügyi ellenőrök képzését, tájékoztatását is tovább kell fejleszteni. Én örülök, hogy a többi frakció is eh, nagymértékben támogatta ezeket a javaslatokat, és eh, holnap eh, a Trans szakbizottság a szavazással egy erőteljes üzenetet közvetíthet a közlekedési ágazat felé. Köszönöm szépen. Lukacsánszka asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, kedves elnök asszony és szeretném megköszönni a jelentéstevőnek is az együttműködését, és azt, hogy különböző szinteken is nagyon nyitottnak bizonyult. Igaziból itt most az Európai Munkaügyi Ügynökségről beszélünk, nem a közlekedési ágazatban dolgozók munkaügyi ügynökségéről van szó, hanem rengeteg területre vonatkozik mindez. Ez egy nagyon széles merítésű terület, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni, és azt gondolom, hogy a legtöbb kolléga úgy veszi ezt, hogy ez egy platform, ahol a Brexit után 27 különböző bérezési rendszerrel működő ország a KKV-k megsegítésére alakul ez az ügynökség, nem kell a szabályok dzsungelében ki találni, hogy pontosan mikor milyen szabály érvényes, hanem ez az ügynökség egy más országba kiküldött munkavállalók esetében sokat segíthet. Ez az, amit várnak tőlünk egyébként az emberek, és mást is várnak tőlünk, azt, hogy együttműködést lássanak a tagállamok között, közösen reagáljunk mindazokra a negatív hatásokra, amelyek a hatalommal való visszaélésből fakadnak, és a munkavállalók kihasználása, kizsákmányolása ellen kell fellépnünk. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ez az ügynökség ne ellenőrizze a cégek működését, tehát ne egyfajta korrupció ellenes intézmény legyen, hanem inkább segítő szándékkal épüljön be a rendszerbe. Ennek, a, ennek az ügynökségnek tehát segítenie kell, támogatnia kell információ átadással, a hatáskörökkel való visszaélések megfékezését. Nagyon remélem, hogy a holnapi napon a TRAN szakbizottságból egy nagyon kiegyensúlyozott dokumentumot fogunk majd tudni kiadni, amely mindenki számára előnyökkel fog kecsegtetni, nem csak a közlekedési ágazatban, hanem minden más területen is. Tehát ezért fontos az, hogy ne csak a közlekedési cégek közötti versenyhelyzetet rendezze, hanem más területekre is kihasson. Tehát így szeretnénk ezt, így képzeltük el. Ami a kompromisszumokat illeti, ezeket mi támogatni fogjuk, és mi magunk is kompromisszumokat fogunk beterjeszteni. Köszönöm szépen! Köszönöm, Zatecki úr, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az összes árnyékjelentéstevőnek a munkáját, és sikerült a módosításokat bevezetnünk, annak ellenére, hogy eredetileg nagyon nagy kritikák övezték az új ügynökség létrehozását, hiszen ennek a hatáskörei rendkívül szerteágazók. Ezért a módosításokkal különböző kérdésekre próbáltuk felhívni a figyelmet, például arra, hogy tagállami hatáskörbe tartozik a munkaügyi szabályok megalkotása. Mert ez egyszerűen a szerződése is ellentétes lenne, hogyha a munkaügyi ügynökség venné át ebből a szempontból a szerepet. Nem, ez a tagállamok részéről kell, hogy megvalósuljon, az ellenőrzéseket a tagállami hatóságok kell lefolytassák, az ügynökség csak támogató, összekötő információcsere jelleggel fog részt venni a munkában. Mert nem szabad, hogy az ügynökség hatáskörein túlmutató módon működjön. Azért is szeretnénk ezt kérni, mert az ügynökség nem csak a kihelyezett munkavállalók mobilitásának kérdéseire kell reflektáljon, hanem másfajta munkák vagy munkavégzés esetében is a munkajog összehangolását kell alkalmazza és nem szabad, hogy jog értelmezésbe vona, bocsátkozzon, nem egyfajta rendőri munkát kell átvegyen, és nem ellenőrzéseket kell lefolytasson Kelet-Európában. Emellett azt is szeretnénk, hogyha a problémákkal küzdő munkaadókat is segíteni ez a, az ügynökség, a szolgáltatási szektorban, vagy akár az építőiparban is rengeteg probléma felmerülhet. Ezeket a bevált gyakorlatokat kellene kicserélni, és az ügynökség segítségével megfelelő protokollokat lehet majd kidolgozni arra, hogy a különböző esetekben mit lehet tenni. És az is fontos továbbá, hogy ne csak a közlekedés ágazatára gondoljunk, hanem más területekre is. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a közlekedés ne lenne fontos, sőt, nagyon is az, de mégiscsak piacbarát megoldásokban kell gondolkodnunk. Sajnos igen kevés kommentárunkat építették be a módosításokba, kompromisszumos módosításokba, úgyhogy ezeknek csak egy részét tudjuk majd támogatni, de azért reméljük, hogy holnapi napon elutasítjuk mindezt. Köszönöm szépen. Bilbao asszony, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, jó napot kívánok. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az erőfeszítéseit, a munkáját, és azt, hogy megpróbált koordinálni a különböző érintett felek között. A kompromisszumok igen nagy részével az ALDE frakció egyetért. Bizonyos jelentésekkel kapcsolatban néha azt mondhatjuk, hogy érdemes volt európai parlamenti képviselővé válni. Ez szerintem az egyik ilyen volt, mert nekünk közlekedési szakbizottságként egy igen fontos munkát kellett elvégeznünk. Ezt a szektort igen nagy szintű mobilitás jellemzi, majdnem 2 millió munkavállaló nap mint nap mobil módon közlekedik, őrájuk kell gondolnunk, ezekre a munkavállalókra kell gondolnunk. Általános értelemben elmondhatjuk azt, hogy a szociális pillér megerősítése az egyik célunk, mi, a pártom és én magam is mindig is ebben a parlamentben hangsúlyoztuk azt, hogy a szociális pillért kell erősíteni, mert ez az, ami az európai projekt jellemzője már a kezdetektől fogva. Egyébként ez a Göteborgi megállapodásban szereplő gondolatokkal is összhangban van, és ennek mi nagyon örülünk. Ráadásul ezt várják tőlünk az emberek, az állampolgárok, azt akarják, hogy minél több európai szintű választ adjunk a kihívásokra. Majdnem 2 millió személy utazik évente, tehát óriási a mobilitás, de a fiatalok esetében ez még magasabb arányt képvisel, olyan magas arányt, amilyen még soha a világon nem mutatkozott meg. Elképzelhető az is, hogy néhány év alatt négy vagy öt országban dolgozzanak a fiatalok, és valakinek el kell mondania, hogy mik azok az információk, amelyek szükségesek a munkavállaláshoz ezekben az országokban. Én azt gondolom, hogy ez az ügynökség egy olyan eszköz lesz, amelyel több Európát, jobb Európát tudunk majd építeni, és javítani tudjuk a helyzetet olyan emberek esetében, akik ebben a szektorban dolgoznak, és egyébként mindenki számára nagyon pozitív lesz, tehát az állampolgárok számára főként. Ami a tagállamokat illeti, fontos, hogy a jogszabályok alkalmazása megvalósuljon, precíz módon, és az koordináció, amelyet a parlament nem végezhet el, a koordinációs munkát átveszi az ügynökség, és ezen keresztül egy jobb Európát, nagyobb jólétet tudunk majd építeni. Ezért támogatjuk a 17 kompromisszumot, és jó néhány külön módosítást is köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Én is szeretnék hozzászólni árnyékjelentéstevői minőségemben. Köszönöm szépen a munkáját, kedves jelentéstevő úr. Én azt hiszem, hogy ez egy kulcsfontosságú jogszabály. Mert pontosan ez hiányzott Európa számára. Egy olyan eszköz, haló, haló, Dreiser úr, ne haragudjon, beszélek. Merci. Il manquait à l'Europe. Tehát folytatom. Európában nagyon is hiányzott egy olyan eszköz, amelynek, követke, amelynek segítségével meg tudjuk oldani a nagy problémákat a szociális területen. Igen, gyakran a szociális dömpingről beszéltünk, de mégis senki sem tudja megoldani a szociális dömping problémáját, főként a közlekedés területén, ha képtelenek vagyunk arra, hogy az információkat összegyűjtsük, értelmezzük, és az érintett felek számára továbbítsuk. És igaza van, kedves Bilbao asszony, rá kell mutatni a tagállamok felelősségére is, mert ők néha megpróbálnak kibújni ez alól. Az ügynökségnek pontosan az lesz a feladata, hogy őrködjön, és hogy az európai emberek biztosabb munkafeltételek, egészségesebb munkafeltételek mellett tudjanak dolgozni Európa szerte. Ettől persze nem csak a munkavállalók, hanem a munkaadók és általában a társadalom is profitálnak. Ennek az ügynökségnek az is lesz a feladata, hogy a munka világával kapcsolatos problémákat előrelássa, megelőzze a problémákat bármilyen szektorban, és javítsa a munkafeltételeket Európa szerte. Az ügynökség a jogalkotási változásokat is anticipálja majd, és koordinálja azokat, tehát ez egy nagyon fontos eszköz lesz a kezünkben, figyelemfelhívó szerepe is lesz, kedves jelentéstevő úr, mert bizony Európában, amikor ügynökségekről beszélünk, akkor gyakran azt gondoljuk, hogy túl sok ügynökség van már így is. Nos, hát nem. Ez az ügynökség a szociális pillér egyik legfontosabb megtestesülése lesz, éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy igazi stratégiákban dolgozzunk, és célkitűzések mentén, hogy ezeket minél hamarabb újra lehessen nem is csak értelmezni, hanem inkább értékelni, és hatékonyabb munkát lehessen végezni. Ez az, ahogyan a mi szakbizottságunk látja ezt a helyzetet a bizottsági jelentés kapcsán. Egyébként az Empl szakbizottságban is folytatódik a munka, ha mi nem építjük fel a szociális pillért, akkor sajnos soha nem lesz ilyen. Kilonen asszonyé a szó. Thank you, Köszönöm szépen, kedves kollégák! Van egy levél itt a kezemben, Tánia González Penya nevében, amelyet most fel fogok olvasni. Kedves kollégák, köszönöm szépen az együttműködést, és ahogyan mindenki tudja, amennyiben egy európai ügynökséget hozunk létre, amelynek az a célja, hogy a munkavállalók számára azonos feltételeket teremtsen Európa szerte, akkor ennek az ügynökségnek világos feladatkört kell meghatároznunk, és hatásköröket olyan hatékony módon, hogy ez számunk érhető lehessen. Éppen ezért mi az árnyékjelentéstevői ülés és a kompromisszumok megoldásokat támogatjuk. Jean-Claude Juncker kimondta, hogy szükség van egy ilyen hatóságra, nem csak ügynökségre. Az lesz a hatásköre, hogy ellenőrzéseket végezhessen, természetesen mindig a tagállamokkal összefüggés, vagy ezekkel együttműködésben az információk, dokumentumok, adatok terjesztése fontos feladat lesz a az ügynökség munkája szempontjából, és a szociális partnerek számára is biztonság, meg kell adni azt a lehetőséget, hogy tájékoztatva legyenek, és ők maguk is tájékoztatni tudjanak, és fel tudjuk göngyölíteni mindazokat a az akadályokat, amelyek a szabad munkavégzés előtt mutatkoznak. Mint tudjuk, nagyon sok országban nincsen alkotmányba foglalva a szociális partnerek szerepe, éppen ezért azonos feltételeket kell biztosítani, átláthatóságot, ez kulcsfontosságú. A hatóságnak tanácsokat kell majd adnia, és megfelelő információval kell ellátnia minden nyelven, és a hozzáfordulókat, és egy felhasználó barát weblapot kell majd fenntartania. Kedves barátaim, nagyon fontos a szabad munkavégzés, és ez nem csak a tőke vagy az áruk mozgására kell vonatkozzon ez a szabadság, hanem az emberekre is. Európát így lehet továbbépíteni, eszközöket kell adni az embereknek a kezébe, hogy mentesen tudjanak dolgozni bárhol a kontinensen belül. Nagyon remélem, hogy a holnapi szavazás során ambiciózus megoldás születik, az új Európai Munkaügyi Hatóság számára, főként azért, mert a közlekedési szektorban nagyon sok igen negatív gyakorlat mutatkozik a mobilitás és az emberek vagy a munkavégzési jogok területén. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kironen asszony. Rövó Dalon asszony a szó. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ahogyan már elmondtam a prezentációm során, a az európai hatóság létrehozása már régóta az Európai Parlament listáján szerepelt, szerettük volna ezen keresztül a piacot kiteljesíteni, és az európai szociális jogot is megvalósítani. Már most is van egy nagyon erős versenyjogi hatóság, de pont ezért nem gondoljuk azt, hogy szociális értelemben nem kellene ugyanezt a jogbiztonságot garantálni az európai munkavégzők számára. Éppen ezért köszönöm szépen a nagy munkát, a sok munkát, és kérem, hogy az ambiciózus célokat ne csökkentsük a szavazás során, hanem inkább saját ellenőrzéseket is végezhessen ez a hatóság, hm. akár felülbírálva a nemzeti hatóságok véleményét. Köszönöm, Rövodálon asszony. Wim van der Kamp úrja szó. Köszönöm. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos. Nagyon érdekes, hogy az előző hozzászóló után kaptam szót, ugyanis pontosan ellenkező az álláspontom. Először is köszönöm a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők munkáját. Ugyanakkor nézzük meg, hogy miről is van itt szó. A szociális politika egy a szerződésekben foglalt alapjog. És az különböző tagállamok különböző modellekkel, rendszerekkel rendelkeznek, amelyek nem feltétlenül illeszkednek egymáshoz. Talán a jövőben Romániában is eléri az életszínvonal, a holland életszínvonala, de egyelőre erről nem beszélhetünk. Úgyhogy szerintem egy kicsikét túlzásokba esünk, amikor tagállami hatáskörök amiket próbálunk itt befolyásolni. Európa venni át ezt a szerepet például a közlekedési szektorban. Nem működik egyelőre a koordináció, és nincs semmiféle ösztönzés. Tulajdonképpen itt átveszünk bizonyos állami feladatokat, ha megnézzük a jelentést az Európai Munkaügyi Hatóságnak nemzeti vállalatok tekintetében is hatásköre lenne, gyakorlatilag ez a hatáskör kerülne a hatósághoz, és szerintem a jelentéstevő egy kicsikét túl messzire megy e tekintetben. Ez az egységes Európa csak egyről csak papíron létezik, de egyelőre nem erősíti a szociális szempontokat. Azt hiszem, hogy Lucsánszka asszony is ezt mondta. Köszönöm szépen. Grappini asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az én országom és én magam személyesen is egyetértünk a javaslattal, hogy létrejöjjön ez a hatóság. Ugyanakkor ez a hatóság nem csak a közlekedési ágazatra vonatkozna, ez egy egész Európát lefedő hatóság lenne. A Transzakbizottság szempontjából néhány megjegyzésem lenne. Van de Kamp, úr említett néhány dolgot. Az én módosítóim is ez irányba mutatnak. Ezt a platformot én úgy tekintem, hogy ez majd összekapcsolja a nemzeti hatóságokat, az információcserét megkönnyíti ez a hatóság, ugyanakkor ez a platform az állampolgárok számára is segítséget nyújthat, ha például egy munkavállaló egy másik országba kíván átmenni, és ott nem ismerik ki magát a munkaerőpiacon. Ez egy közös európai platformként nyújthat e tekintetben segítséget. Másodszorban a bizottság azt mondta, hogy arra törekszik, hogy a munkaerőpiacok azonos feltételek mellett működjenek. Én tudom vállalkozóként, hogy milyen az, amikor a multinacionális céggel kell versenyezni. Nagyon fontos, hogy azonos körülményeket, feltételeket teremtsünk. Mi lenne a feladata ennek a hatóságnak? Az ellenőrzéseket végezni a hatóság, E, de ezeket az ellenőrzéseket mindenféleképpen csak a nemzeti hatóságokkal közösen kellene elvégezni. Tehát együtt kell működni velük. Természetesen mindenhol nemzeti jogszabályok érvényesek, amelyek meghatározzák a munkaerőpiaci feltételeket. Nem képzelhető el, hogy Romániában például az, a holland munka jogi rendelkezéseket ellenőrizzék. Ami pedig a kockázatértékelést illeti, amikor a kockázatokat értékelni kell, akkor az összes tagállamban ezt el kell végezni közösen, illetve együttesen, és ez olcsóbb lenne, vagy hatékonyabb, mint hogyha külön-külön végeznék ezt a kockázatértékelést az egyes tagállamok. Nézzük meg a az üzemi tanácsok kérdését. Ez most a német vagy a holland modellre épüljön, nem? Ezt azt hiszem, hogy minden esetben figyelembe kell venni az adott piac sajátos feltételeit, jellemzőit. Ez a munkaügy, munkaügyi hatóság néhány ajánlást is kidolgozhat, amelyet interneten tehet hozzáférhetővé, ezáltal csökkenthető lehetne például a bürokratikus teher, és remélem, hogy a javaslat szövegét el tudjuk majd fogadni, hiszen ha blokkolnánk, az semmiféleképpen nem lenne előnyös. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyhen úrnak én is köszönöm a munkáját, nagyon figyelmesen hallgattam. A munkaügyi hatóság feladatairól van itt szó. Nem tudom, hogy ez végül is nem jelenteni azt, hogy egy közlekedés ügyi vagy egy közúti ellenőrző hatóságot teremtenénk meg a hátsó ajtón. Remélem nem erről van szó. Természetesen fontos a közlekedési ágazatban a koordináció és az együttműködés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Demonte asszony. Köszönöm szépen. Nos, hát én támogatom, ahogyan már elhangzott, azt, hogy ez a hatóság megvalósuljon, és nagyon örülök annak is, hogyha hatóságnak hívjuk, mint ahogy ezt korábban felszólalók szájából is hallhattam. Jó lenne, hogyha mm, konkrétabb lenne a hatásköre, és valódi ellenőrzéseket végezhetne. Itt a az emberek szabad mozgása, az áruk szabad mozgása, a letelepedési szabadság, a belső piac és általában a közlekedésre vonatkozó szabályok is érintettek lesznek, ezért nagyon fontos az, hogy az együttműködést megerősítsük a tagállamok között ezeken a területeken, mert így a, vissza lehet szorítani a visszaéléseket, jó a megvalósított bevált gyakorlatokat lehet kicserélni egymással, és hát ne felejtsük el azt, hogy két millió munkavállaló végez más országban munkát, és ráadásul inkább csökkennek az ellenőrzések. Sajnos ezt láthattuk pont a közúti munkavállalók tekintetében. Ezért is lenne mindez fontos, de ugyanakkor megfelelő normákat kell biztosítanunk, és én sajnos azt látom, hogy mi szakbizottságként sem javítattuk a közúti csomagon keresztül ezt a helyzetet, hogyha digitalizációról akarunk beszélni, és arról, hogy hogyan lehet javítani a munkavállalók mindennapi életét, akkor nem elég az, hogy hatóságokkal dobálózunk, hanem az alapjogszabálynak kell sokkal hatékonyabbnak lennie. De így nem lenne elégséges a munkánk, és a mozaikból még hiányoznak képek, vagy részletek, mert a közlekedés területén az alapjogszabályok még hiányosak. Köszönöm. Igen, önnek adtam meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egészen nyilvánvaló, hogy a közúti ágazatban van egy sor probléma. Például azonos munkáért nem azonos a bér, eltérőek az ellenőrzések a különböző tagállamokban. És még sok más témát is felsorolhatnánk. azt látjuk, hogy klasszikus pavlovi reflexel reagál Európa. Van egy probléma, oldjuk meg európai szinten. És ebből rengeteg munka adódik a koordináció jegyében. De az összehangolás igazából az elefánt a teremben mint hogyha egy teve sétálna be, hogy megoldja az összes problémát, és hogyha nem sikerül, akkor alkalmazzunk még egy sor szabályt illetve további kivételeket is vegyünk fel. Úgy tűnik, hogy ezzel szemben itt egy új cirkuszról van szó. És az európai polgárok az egészből annyit látnak, hogy Európa nem képes megfelelni a feladatának. Egy további ügynökség, egy további szabályzat nem lesz erre elég. Nagy figyelemmel hallgattam a kollégákat, akik elmondták, hogy ez a teendő, ez a feladat, ez jó szakpolitika, jó lesz az üzletmenetünknek, úgymond több koordinációra van szükség. És dobjunk ide meg oda egy kis pénzt, de szerintem ez nem fog működni. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót Zsanton úrnak, a foglalkoztatási főigazgatóság részéről. Köszönöm szépen, Döni, Jean, eh, Döni Danton vagyok, és nagy örömmel veszek itt részt a Parlament Szakbizottságának az ülésén. Köszönöm a lehetőséget. Az előadóhoz szeretnék szólni, megköszönném a jelentés tervezetet és az eddig elvégzett munkát. Teljes merszélességgel támogatjuk a javaslatokat, és hát márciusban már meg is tettük az erre irányuló lépéseket. Szeretnénk, hogyha a jogszabályok érvényre jutnának, és a különböző parlamenti szakbizottságok támogatására is számítunk, illetve a, a tanács egyetértésére is szükség lesz. Ami pedig a különböző témákat illeti, meghallgatva az észrevételeket, illetve javaslatokat és kérdéseket is, természetesen a szubszidiaritás, mint probléma, aztán, hogy mi ez az új monstrum, vagy bürokratikus eszköz. Ez nem egy könnyű feladat, inkább, mint a világ hét csodája fog, fogható fel, tehát bizonyos vonatkozásokban már is létezik, illetve más tekintetben pedig újdonságról van szó. Nyilván, ami működik, azt használjuk a jövőben is, de ami nem működik más területeken, a helyet pedig teremtsünk új megoldásokat. És például a kiküldetés, a mozgásszabadság és az egyéb jogok támogatása a célunk. A mobilitás egy ténykérdés, realitás évről évre fokozódik. 17 millió mobilis munkavállaló mozog Európa szerte, többek között a gépjárművezetők. Tehát igazából nem bevezetni kell a mobilitást, hanem támogatni kell. Legyen szó munkavállalókról, munkaadókról, illetve állami hatóságokról. Ki kell alakítani egy olyan új struktúrát, amely a hatékonyabb tájékoztatást, jobb együttműködést, illetve megoldások megtalálását szolgálja, és ezt három pillér mentén képzeljük el. A tájékoztatás, az együttműködés, illetve a közvetítés, ez a három pillér. Tehát köszönöm szépen a kidolgozott szövegváltozatot, kérem, hogy szavazzák is meg, illetve segítsék a továbbiakban is a munkánkat és reméljük, hogy a tanácssal megkezdődhetnek a trilógus keretében az erre vonatkozó tárgyalások. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Zsantonó. Most pedig visszaadom az előadónak a szót. Detjen úr, kérem, zárja le a témát. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy itt eh, vannak eh, olyan eh, kollégák, akik itt bizonyos dolgokat tehetenek, és itt eh, lehet, hogy a tevét kéne átvezetni a tű fokán. Azt hiszem, hogy ez egy kiegyensúlyozott jelentés, a szubszidiaritás elvének is megfelel, illetve a közlekedési szakbizottság szempontjainak. Van der Kamp úr, itt eh, nem arról van szó, hogy a nemzeti hatóságoktól elvennénk feladatokat, eh, éppen fordítva, a nemzeti hatóságokat kívánjuk segíteni. Ezt gondolom a jelentésből is eh, ki lehet olvasni. Ezt kívántuk hangsúlyozni. Az egyszerűsítés nagyon fontos az állampolgárok eh, érdekében. A szociális eh, és jogi biztonság tekintetében, és köszönöm, remélem, hogy a többség támogatni fogja majd a javaslatot. Köszönöm szépen. Emlékeztetőül holnap szavazunk 9 órakor erről. Most pedig folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Károsanyag kibocsátási normák, előírások az új nehéz tehergépjárművek vonatkozásában, és mindjárt meg is adom a szót Henna Virkunen asszonynak, előadónknak. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos ez a rendelet. Az NV témavezető szakbizottság számára készítjük ezt a véleményt, és múlt héten a plenárison a személygépkocsikról szavaztunk, illetve a normáikról. Nehéz volt ez a témakör, a többséget, illetve az egyetértést a frakciók között nehéz volt tető aláhozni itt a parlamentben. Reméljük, hogy ebben a témában ez könnyebben sikerül majd, hiszen nagyon fontos új szabályokról van szó. Ugyanazokat a célkitűzéseket javasolja az Európai Bizottság, mint a személygépjárművekre, 15%-ot 2025-ig, illetve legalább 30%-ot 2030-ig. Első észben tűzünk ki normákat a nehéz gépjárművekre. Tudjuk, hogy ez nagyon eredményes lesz, hiszen a fogyasztás egy tehergépjármű vásárlások egy fontos döntési tényező. Senki nem szórakozni szeretne a gépkocsival, hanem munkára használja. Tehát ezért is fontos, hogy legyen üzemanyag hatékony. Sokba kerül az üzemanyag Európában. Ezért meglehetősen gazdaságosak is már a tehergépjárműveink. És a frakciókkal sikerült megállapodásra jutnunk a tekintetben, hogy támogatjuk a bizottság javaslatát a 15%-kal kapcsolatban 2025-ig, illetve a 30% kapcsán 2030-ig. Ezek elég komoly kihívást jelentenek, illetve ambíciózus célok, mert tudjuk, hogy a gyártók dolgoznak ezeken a célértékeken a gépjárművek tervezésekor 162 módosítót adtak be. Egyrészt az ambíciózus célokat támogatják ezek a módosítók, illetve az egyeztetések során azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb frakció támogatja is a bizottsági javaslatokat. A többi módosító pedig a számítási módszertanra vonatkozik, illetve a tagok nagyon sok jó ötletet vetettek fel, hogy most, illetve jövőben hogyan kell ezeket számítani, hogyan kelljen számítani az ö, értékeket. A nyolcas kompromisszum pedig arra vonatkozik, hogy amikor 2022-ben a bizottság publikálja az erre vonatkozó jelentését, akkor a benzinkúttól a kerékig a teljes folyamatot vegye figyelembe, illetve a teljes életciklus során kibocsátott káros anyag mennyiséget. Szeretnénk, ha a bizottság még több munkát végezne el ezen a téren, mert nem vagyunk elégedettek a számítási módszertannal. Tehát egészen a kúttól a kerékig szeretnénk látni a teljes életciklust a jövőben. 162 módosító áll tehát előttünk, és 12 kompromisszumot állítottunk össze. Jó és aktív árnyék előadói együttműködés áll mögöttünk, köszönöm szépen, és remélem, hogy a véleményt meg is szavazzuk holnap, ami határozott üzenetet küld majd a Környezetvédelmi Szakbizottság, mint témavezető felé. Elnök, köszönöm szépen, Virkonen asszony. Most pedig Rövodálom asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Akkor, amikor az ezzel foglalkozó jelentést eh, elfogadjuk, az egész médiavilág felfigyel erre, mert a nehéz gépjárművek esetében egy fontosabb témáról van szó, mint a személygépkocsik jelentése, eh, illetve célkitűzése. 2022-ben javasolja a bizottság a felülvizsgálatot, és kell némi távlat, hogy értékeljük a szabályok működőképességét. Az egyes kategóriák konstrukciója folyamatosan fejlődik, Európa büszke lehet a haladásra, de még hatékonyabbá kell válnunk. Remélem, hogy mindenki támogatja majd ezt a javaslatot, illetve azt a programot, ami a megfelelő számítások után az információkat rendelkezésünkre bocsátja. A kis kibocsátású, illetve nulla kibocsátású gépjárművek jelentik a célunkat, tehát szeretnénk, hogyha csökkenne a kibocsátott széndiokszid érték, és nem csak statisztikai, illetve ö, számítási trükk lenne ennek a munkának a hátterében. És ezt támogattuk az egyeztetések során. Ami az időbeosztást illeti, illetve a műszaki fejlesztéseknek az ütemezését, ezzel is egyetértünk. Viszont nem szabad túl lazán meghatároznunk a nulla, illetve kiskibocsátású jármű kategóriát különösen, hogyha azokra pénzügyi kedvezmények járnak. A zöldek, illetve a GUE javaslata hatékonyabb koordináció, illetve hogy tovább javuljon az erre vonatkozó szöveg. Köszönöm. Elnök? Damasz Mekker úr, Zsile úr nevében kér szót? Vagy szeretné hozzászólni, kérdezem Damasz Mekker úrat. Nem, eh, nem kér szót. Akkor Rados úr, öné a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a jelentéstevő munkáját. Az árnyék jelentéstevőkkel is jó volt az együttműködés. Az ALDE támogatja a véleményt, ahogy ezt a személyautók esetében is történt. Ez a bizottsági javaslat kellőképpen nagyra törő, természetesen támogatjuk a rendelet átvizsgálását a különböző számítások tekintetében. A probléma az, hogy az NV szakbizottság esetleg hozzánk képest ambiciózusabb célkitűzéseket fog megfogalmazni, és néhány olyan intézkedést is, amelyek révén ezt el lehet érni de hát majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Minden esetre a rendelet felvizsgálatát támogatjuk. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur Rados. Köszönöm szépen, Rádos úr. És megadom a szót, képviselő úr egy negyedét képviseli a CO kibocsátások a nehéz gépjárművek esetében. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az EU ambiciózus célokat valósítson meg, éppen ezért üdvözöljük ezt az anyagot és támogatni fogjuk. Aggasztóbb azonban, hogy majdnem, hogy teljes mértékben megfeledkeznek a módosítók a klímaváltozás kérdéséről, csak 35%-os csökkentést irányoz elő, ami nagyon nagyon gyenge, és nem felel meg a Párizsi Egyezménynek sem. Nagyon fontos, hogy a környezetet is védjük, és különös tekintettel gondolunk itt a nehéz gépjárművek üzemeltetőire, tehát az 50%-os csökkentés lenne, az alapvetően fontos, ezt irányozza elő a Párizsi Egyezményezés. Nagyon fontos, hogy hosszú távon a közlekedési ágazat olyan célok előtt álljon, amelyek biztonságot teremtenek számára a beruházások tekintetében, illetve a versenyképesség szempontjából. A javaslat, illetve a módosítók számos olyan joghézagot tartalmaznak, amelyekkel vissza lehet majd élni, és például ugyanazokat a gépjárműveket több alkalommal veszik számításba, tehát azt hiszem, hogy még nagyon hosszú utat kell bejárnunk, amíg a párizsi céloknak meg tudunk felelni. Kilonen asszony, önnek adom meg ismét a szót. Again, letter from our shadow, Tania González Peñas. Thank you, Chair. <clears throat> Thank you, Rapporteur, Shadow Rapporteur, for cooperation.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 gépjárművek tekintetében ez elmarad a céloktól. Ez azt jelenti, hogy több száz ezer ember szenved valamiféle betegségben a hőmérsékletemelkedés következtében, ezen kívül a szúnyogok is elszarap, elszaporodnak, a mérsékelt égővről Dél-Amerikába, Ausztráliába vándorolnak, és az összlakosság nagy része számára a víz ellátás hiánya is komoly problémát fog jelenteni, különösen a mediterrán térségben. És éppen ezért mi támogatjuk a kompromisszumos módosítókat, és kérjük a frakciókat, hogy gondolják végig, milyen következményekkel jár majd ha az ilyen külső tényezők tekintetében ala, túl alacsony célokat fogalmazunk meg. köszönöm, madame Kilonen. Köszönöm szépen, Kilonen asszony. Igaza van, Kilonen asszony. Jól megfogalmazta, hogy ez tényleg egy sürgős kérdés. Mert hogyha nem teszünk az változás ellen, akkor az megbocsáthatatlan már most annak minősül. Ezt meg kell mondjam, kedves kollégák. Mindenki tudja itt a teremben, hogy miről van szó, mindenki tisztában van a vonatkozó információkkal. És az ökológusok konferenciájának az időszaka véget ért, most már cselekedni kell, meg pedig gyorsan, most azonnal. Az ökológiai átmenet nem csak a közlekedésben kell, hogy megvalósuljon, ami drámai változást jelent. Több mint 20%-a az üvegház hatású gázkibocsátásnak köthető a gépjármű forgalomhoz. És ennek a 20%-nak a 60%-a közúti forgalomban keletkezik. Tehát mit kezdhetünk ezzel? Virkunen asszony az önjelentése ambulciózus célokat fogalmaz meg a közlekedési szakbizottságban, tehát világosá kell tenni a környezetvédelmi szakbizottság felé, hogy nem szabad, hogy az történjen, mint múlt héten a plenárison, követnünk kell a dinamikus fejleményeket, hogyha a környezetvédelem terén a szakbizottság nem viszi előre ezt a munkát, akkor veszélybe kerül a biológiai sokféleség is. Virkunen asszony, remélem, hogy holnap megszavazzuk az ön jelentését, és hogy a, az üzenet is világosan megfogalmazódik a témavezető szakbizottság felé. Nem csak az Európai Parlament számára fontos ez, hanem a tagállamok vezetői is meg kell, hogy mutassák, hogy megvan a politikai akarat, hogy jó irányba haladjanak előre. Alex Paco úrnak adom meg, az Éghajlatügyi Főigazgatóság részéről. Köszönöm szépen, először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, nagyon kemény munkát végzett, a különböző szempontokat, véleményeket összeegyeztetve, és szeretném először is azt hangsúlyozni, hogy mennyire fontosnak gondolom azt, hogy van egyáltalán jogszabály a kezünkben, és ma már hallhattuk azt, hogy ezt az egész szektort nem is szabályozzák EU-s szintű jogszabályok, ugyanakkor 6%-át adja a teljes európai kibocsátásoknak, és hogyha nem teszünk semmit, akkor nagyjából 10%-ra emelkedik ez az arány hamarosan. Tehát nagyon is tennünk kell valamit, szükséges, hogy minél hamarabb megtegyük ezt, nem csak a klímaváltozás megfok- megakadályozása érdekében, Ugye itt van a Párizsi megállapodásban foglaltaknak való megfelelésünk is, de ne felejtsük el azt, hogy mennyi KKV érintett ebben a kérdésben, rengeteget lehet megtakarítani üzemanyagban. Ugyanakkor a technológiai vezető szerepünket szeretnénk megőrizni, hogy az innovációban továbbra is vezető szerepet töltsünk be. Ez, is, ez volt a, a célja az Európai Bizottságnak. Mi úgy gondoljuk, hogy reális, ugyanakkor ambiciózus mm, célokat tűztünk ki 2025-re és 2030-ra kötelező, illetve cél, vagy ilyen aspiratív cél határoztunk meg. Most először fogjuk ezt a, ren, ezt a szektort megfelelő jogszabályokkal ellátni, ezért 2022-ben lesz egy felülvizsgálata ennek a rendszernek, és jelöljük, hogy 2030-ra majd az Európai Unió is kötelező jellegű célkitűzéseket fogalmazhat meg. Még egyszer nagyon köszönjük az együttműködést, ennek a szakbizottságnak az igen kemény munkáját, és reméljük, hogy folytathatjuk majd a társjogalkotók közötti munkát, párbeszédet, eszmecserét. Köszönöm szépen, Pakó úr. Virkönen asszony a szó. Ön fogja el most lezárni ezt az anyagot. No, I, I don't have... Nem, nem igazán tudok mit hozzáfűzni. Én azt hiszem, hogy különböző álláspontokat hallhattunk. Szerintem mindenki kihangsúlyozta már azt, hogy mennyire fontos az, hogy végre lesz egy rendelet, ez egy első alkalom, és hát talán majd 2022-ben visszatérünk erre a kérdésre, akkor fogjuk felülvizsgálni a rendszert. Ugye nincsenek igazából információk, adatok a kezünkben, hogy a jövőre valós terveket tudjunk készíteni. Holnap tovább folytatjuk a munkát, és aztán az MV-vel közösen még vár ránk további munka is. Köszönöm szépen, mondja az elnök, holnap fogunk szavazni 9 órakor. És miután elég jól állunk, és Szaléni úr nincs itt, csak 16.30-kor érkezik meg, ezért 12 perc szünetet tartunk.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 Mes chers collègues, nous allons reprendre notre séance. Köszönöm szépen. Kezdjük újra a munkát. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mint ahogyan az előbb is már elmondtam, Szalini úr jelentésével fogjuk kezdeni, még mielőtt Telicska úr Telicska úr, megérkezett ön is? Jaj, de jó. Sajnos kikapcsolta a mikrofont az elnök asszony. On va commencer par Monsieur Salini. Azért mégiscsak Salini úrral fogunk kezdeni, mert még nincsenek itt az árnyék jelentéstevők. Salini úr, jó napot kívánok! Önné a szó, uniós űrpolitikai program témájában. Megadom önnek a szót, ez egy vélemény az ITRE szakbizottság nevében. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és köszönöm a munka az európai űrstratégiáról szól. Ez az ITRE-ben forog ez a program, a TRAN részéről egy véleményt írok, 270 módosítást kaptam, és ez is mutatja, hogy mennyire fontos téma ez, mennyire sokakat érdekel ez a téma. Ehhez még hozzájön az a nagyjából 530, amely az ITRE-ben jelent meg. Ugye itt a legfontosabb a az irányítás kérdése, tehát az, hogy a három fő érdekelt fél hogyan viszonyul majd egymáshoz. Aztán megpróbáltuk világosá tenni a különböző hatásköröket és feladatköröket, a bizottság, a GSA, amely majd ugye az európai Unió űrprogram ügynöksége lesz majd, és az ez a. Nagyon örülök ennek a munkának, nagyon elégedett vagyok, és sikerült elkerülnünk a feladatok megkettőződés vagy az átfedéseket, ami persze ugye költséghatékonyság szempontjából sem elhanyagolható. Ami a költségvetést illeti, itt általában elégedettek lehetünk, mert koherens a bizottsági javaslattal, a kollégák kérései alapján kisebb módosításokat kértünk a bizottsági javaslathoz. Egyébként erről már vitáztunk itt ezen a helyszínen is, de itt kis százalékos arányokról van csak szó, tehát alapvetően szeretnénk a költségvetés tekintetében megőrizni a belső rugalmasságot, és természetesen emellett a Galileo, a Kopernikus büdzséit meg akarjuk őrizni, és aztán van egy kis aggályunk is, mert úgy gondoljuk, egy kicsit túl kevés a pénz az új programokra szánt friss forrás, ezért én azt javasoltam, hogy ezek tekintetében gyakorlatilag duplázzuk meg, 500 millióról volt szó eredetileg két program tekintetében, mi azt szeretnénk, hogyha ezt megdupláznánk, tehát nagyjából a 16 milliárdról 16 milliárd 700 ezerre változtatnánk mindezt. Ezen keresztül azért ez a két kis program is ö, mégis méltó módon ö, megfelelő költségvetéssel lenne ellátva, és nem folytanánk őket meg még mielőtt elindulnak. Számunkra rendkívül fontos az is, hogy a meglévő programokat konszolidálni tudjuk, mert ezek rendkívül jók, a Galileo például, a navigációs programok. Én azt hiszem, hogy itt le is állhatok. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, Szálini úr. Nagyon világosan fogalmazott, és hát valóban az a célunk, hogy megőrizzük a programjainkat az űrpolitika tekintetében, mert ezen keresztül nemzetközi szinten is versenyképesek vagyunk. Hassi úr, a szó, köszönöm szépen. Sajnos nem mikrofonba beszél az úr. a aposta da União Europeia na exploração espacial, nomeadamente. Az Európai Unió az európai kutatásokra fogad, és az ezzel kapcsolatos tudományos kutatásra egyet kell, meg kell állapodnunk először is a fő célkitűzésekben. Európa felkészült arra, hogy az élére álljon ezeknek a kezdeményezéseknek, és ez megfelelő pénzügyi forrásokat kell rendelni a kutatásfejlesztés területén, különösen, ami komoly hasznot hajthat a jövőben. Tovább kell lépnünk az eddig megtetteken, és meg kell erősíteni a jelenlegi programokat. A megbeszélések zökenőmentesen haladtak ez idáig, és azt hiszem, hogy mindenkiben megvan az elkötelezettség, a szándék, és itt bizonyos kompromisszumot kell majd kialakítani, különös tekintettel a jelentéstevő által tett javaslatokra, ami a költségvetés módosítását illeti. A kompromisszumok szerintem a legtöbb frakció támogatni tudja, és biztosítanunk kell, hogy a környezetvédelmi és a fenntarthatósági kérdésekre is választ adjunk. Szeretnénk, ha a javaslat, a bizottság eredeti javaslata tovább fejlődne. Ezt mi magunk is széles körben megvitattuk, a különböző frakciókban is. És erre tekintettel szerintem a politikai ö, frakcióknak támogatniuk kell a javaslatot, ami a költségvetést, illetve a fenntarthatóságot illeti. Hiszen itt ambiciózus célok kerültek megfogalmazásra, ezek az Európai Unió célkitűzései, ami a közlekedési ágazatra is kihatással lesz. Monsieur Zlotowski, la parole est à vous. Ah non, vous voulez pas parler, d'accord. Zlotowski úr, nem akar. Terror úr. Bocsánat, önné a szó, mégiscsak Telicska úr. Nem sértett meg. Mr. Taylor would speak first. Uh, nem sértett meg, de azért nem felejtem el mégsem. Nagyon röviden. Szálini úr munkáját uh, nagyra értékelem, uh, az erőfeszítéseit, amit az árnyékjelentéstevőkkel való egyeztetés során tapasztalhatunk. Az áldés módosítások is megfelelően képviselve vannak, és ezen kívül pedig azt hiszem, hogy nagyon jó javaslatokat tettünk le az asztalra, egy közös filozófia mentén dolgoztunk, a legtöbb módosítás e körül forog, és azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Telinska. Köszönöm, Telicska úr, Telor úr a szó. Okay, I think it's probably the hairstyles. Azt hiszem, hogy itt a frizura, ami miatt összezavarodott az elnök asszony, igen, csak szeretné, de még hosszú utat kell bejárjon. Minden esetre köszönet Szalini úrnak az anyaggal kapcsolatos munkájáért. Az mi frakciónk üdvözli az irányt, illetve a kompromisszumos módosítókat. Különösen örülünk annak a javaslatnak, hogy maximalizáljuk a társadalmi-gazdasági hasznát a vonatkozó programoknak. Itt a környezeti fenntarthatóság nagyon fontos szempont a mi frakciónk számára, és örülünk, hogy a kompromisszumos módosítókban a föld megfigyelő adatok is szerepelnek. A Kopernikuszt a, a belső és a külső biztonság érdekében fel kell használni. Úgyhogy mi támogatni fogjuk a jelentést a holnapi szavazáskor. Madame Arnautu, le par... Arnautu asszonya szó. Merci, madame. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, önnek is igaza van. Az űr stratégia rendkívül fontos a technológia szempontjából, a kutatásfejlesztés szempontjából. Az űrpolitika ugye már a hidegháború során is fontos szerepet töltött be az Egyesült Államok és Oroszország között, de hát Franciaország számára is igen fontos szerepet töltött mindezbe. Az Arián és az Európai űrügynökség létrehozása olyan tipikus eszközök, amelyek a kormányközi megállapodások következtében alakultak ki. Ezt mi támogatjuk. Az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és most már India is nagyhatalmak az űrpolitikában, és ezek miatt megfelelő a forrásokkal és háttérrel kell ellátni az európai űrpolitikát, űripart, hogy továbbra is versenyképes maradjon és megfelelő hozzáadott értéket tudjon termelni. Azért van itt egy téma, amely nem, kellő, nem kellőképpen került kifejezésre, mert egyre inkább úgy néz ki, mint egy ilyen administratív rétes tészta az európai űrpolitika. Jobb lenne, hogyha inkább az európai űrügynökség kapná a pénzt, mert ez egy kormányközi szervezet, amely figyelembe veszi a szubszidaritás elvét, és egyébként világszinten is igen nagy elismerésnek örvend. Az Ariane csoport és más területek is már régóta szeretnék, hogy Európát előmozdítsuk ezen a területen. A, a Buy American Act egy olyan ö, modell, amelyet nekünk is figyelembe kell vennünk, nagyon nagy a nemzetközi verseny ezen a területen. Alan Sárló, az Ariane csoport elnöke is azt mondta, hogy nagyon sajnálatos az, hogy Európa jelenleg csak 2 vagy 3 százalékát adja a commande institutionnelle. Il y a un protectionnisme Fellövéseknek, és azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy Európa végre odafigyeljen az űr ö, politikájára. Köszönöm, Rövodálon asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer. Nagyon örülök annak, hogy ilyen komoly munkát végzett a jelentéstevőnk, és hogy európai szempontokat vesz figyelembe a szatellit, tehát a műholdak fellövésénél például az európai gyártókat preferálja az európai szuverenitás szempontjából az Unió és más nagy szereplők is ezt az ágazatot kell, hogy támogassák. A harmadik országokra való kiterjesztését a 25-ös cikknek a biztonság garantálása miatt nem szeretnénk támogatni. salini Szalini úr, kérem, hogy a 214-es módosítást magyarázza el számomra, mert itt egy olyan keret megállapodásról van szó, amely egy több éves programot ölelne fel, és ez az összes fellövésre vonatkozik. Ezt önök hajlandóak-e támogatni, és ezt az itrés fő anyagba, törzsanyagba bevennék-e. Köszönöm, Riké úr, a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek a munkáját. Rövó Bellon asszony felszólalása hát elvette előlem a szót, mert én szerettem volna ugyanezt elmondani. Nagyon fontos az, hogy az Unió tényleg az űrtechnológiá során kialakított modern megoldásokat a felszíni vagy a földi technológiába is be lehetne építeni, és ezt támogatnunk kell. Ez egy nagy hozzáadott értéket képvisel, Úgyhogy nagyon sajnálatos lenne, hogyha az európai közpénzek, amelyeket aztán ö, nem tudunk kellőképpen kamatoztatni a földi technológiában. Egyébként nem olyan régen eléggé meglepett engem az, hogy amerikai cégek olyan tevékenységek során is vezető szerepet töltenek be, amelyeket eredetileg európai közpénzekből támogatunk. És végül pedig ez az intézményi megközelítés az űrrel kapcsolatban régebben igen fontos aspektus volt, de most inkább a kereskedelmi szempontokat kell figyelembe vegyük. Ez egyenlőre relatív, mert hát tudjuk azt, hogy az amerikai cégek nagyon sok állami támogatást kapnak, és hát itt talán nekünk is a saját rendszerünket át kellene gondolnunk. Európa helyett csak a tagállamok együttműködésén működjön mindez a rendszer. Én szerintem ez nem jó, mert hogyha a 4-es, 5-ös rend, együttműködési formákat tekintenénk, tehát ezek nem is léteznének egy európai fellépés nélkül. Köszönöm, most a bizottság következik, a GRO főigazgatóság következik, Szilvá úré. Köszönöm a szót. Az Európai Bizottság nagyon örül ennek a szakbizottságnak a vitájának, és az összes felszólalás igen értékes volt. Szalini úr a jelentését olyan formában írta meg, hogy az összhangban áll a bizottsági állásponttal természetesen. A bizottság bármikor hajlandó arra, hogy javítson a saját javaslatán, főként figyelembe véve az elhangzott gondolatokat. Engedjék meg, hogy a bizottsági javaslat néhány gondolatára felhívjam a figyelmet, hogy ne rosszul értelmezzék azt. Először is az Európai Bizottság egy ötös cikket javasolt, amely az intézményi uniós szintű igények felmérését célozza a fellövések tekintetében, ez nem nemzeti szuverenitásba tartozik, amennyiben a tagállamok kívánják, ezen még lehet módosítani, de most a Galileo esetében csak uniós területről tudjuk feldőni a műholdjainkat, és szerintem ezt nem is igazán kell magyarázni, hogy ez miért van így. Vannak persze a Kopernikusszal kapcsolatban más műholdrendszerek, amelyekben nagy európai vállalatok, konkrétan egy francia vállalat adtak választ a pályázati felhívásainkra, azt szeretnénk, hogyha az európai ipart tudnánk támogatni ebben az értelemben, és versenyképes maradhatna. Az európai bizottság 16 milliárdot javasol, de nagyobb rugalmassággal a program fenntartására, a technológiai ö, szempontok figyelembevétele miatt, hogy a következő 7 év során a változásokat nyomon tudjuk követni, és az európai ipar számára lehetővé tehessük az innovációt. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Horizon Európában van még egy másik kis összeg, amely talán szintén ide kapcsolódhatna be, de ez a parlamenti szavazástól is függő, ami az innovációt támogatná. És aztán ne felejtsük el azt, hogy itt szolgáltatni akarunk, ez a legfontosabb számunkra. Az európai állampolgároknak olyan szolgáltatásokat akarunk nyújtani, amelyek az európai űrprogram lényegét képezik, globális szinten szeretnénk fellépni, és világos az is, hogy egy európai hmm. projektről van szó, mert egyedül egyetlen egy tagállam sem lenne képes arra, hogy ilyen volumenű projektet valósítson meg, főként, hogyha azt más világhatalmakkal hasonlítjuk össze. És végül pedig, kedves elnök asszony, az itteni viták a parlamentben épp úgy, mint az Európai Tanácsban lefolyó viták nagyon szépen haladnak, a bizottság meghallgatja mind a két társjogalkotót, és természetesen készen állunk arra, hogy bármit megváltoztassunk a törzszövegben, hiszen itt ebben a parlamentben az európai állampolgárok képviselői ülnek. Köszönöm szépen, Szilva úr. Visszadom a szót a jelentéstevőnknek, Szálini úrnak. Szálini úr? Eh, eh, hát igen, vannak itt különböző felkérések, alapvetően eh, pozitív a hozzáállás, de hát vannak azért itt olyan kérdések, amelyekre választ kell adnunk. Én a Trantban vagyok felelőse a véleménynek, de az ITRE-ben is dolgozom az ügyön, és teljesen világos számomra az, hogy egy stratégiai fontosságú ügyről van szó, mind ipari szempontból, mind az uniós politikák szempontjából főként a fellövők tekintetében, tehát az ötös cikkben megpróbáltuk azokat a feltételeket megteremteni, amelyeknek köszönhetően ténylegesen európai szereplőket támogatnánk a stratégia kiépítésében, tehát hogy az abban leginkább európai építők vagy vállalatok tudjanak vét, részt venni. Ugyanakkor nem szabad protekcionizmusba belehajlani, és hát világos kell, hogy legyen az is, hogy ennek a programnak a stratégiai értékét eh, leginkább a végső eredmények fogják majd eh, igazolni. A stratégia jól kalibrált minden programjának szempontjából, és eh, olyan kell legyen, amely az európai vezető szerepet nem csak az upstream, hanem a downstream vonalon is garantálni tudja, ezért például nagyon fontosnak gondoltuk azt, hogy a navigációs rendszerek, a Galileóval való összeegyeztethetőség, az infrastruktúra már gyakorlatilag megvalósult, és ez nagyon innovatív és nagyon versenyképes, és hát vannak ugye felhasználó iparaink is, akik ezeket az iparága, ezt, ezt az ezt infrastruktúrát használják, és őket kellene még egy kicsit segítenünk, vagy hát itt ezen a területen még az implementációt erősíteni kell, és a módosítások tartalmát tekintve pedig hát ilyen értelemben fogalmaztam meg őket, de természetesen mindent a piaci feltételek, a piaci szabályok figyelembevétele mellett. Még egyszer köszönöm a kollégáknak az együttműködést, és azt az tényleg kollegiális hangot, amit megtapasztalhatta, ami a 214-es cikk módosítást illeti, ezzel kapcsolatban tudják, hogy nekem azért vannak aggájaink, mert én úgy gondolom, hogy az európai előjogok megvédése az már szerepel a kompromisszumokban. Köszönöm szépen, Szalini úr. Emlékeztetnék arra, hogy holnap 9 órától kezdünk szavazni. Most pedig következik a következő napi rendi pont, ami egy saját kezdeményezésű jelentés, katonai mobilitás tekintetében Telicska úré a szó. Thank you, colleagues. Uh, the, the issue is... Köszönöm, kedves kollégák! Egy ideje már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, nem csak ennek a jelentésnek a kapcsán, hanem az a rendelettervezet kapcsán is. 57 módosítót kaptunk, és hat kompromisszumos módosítóról fogunk majd szavazni. Én köszönöm minden kolléga közreműködését. Számos fontos pontot vetettek fel. Tudom, hogy még vannak nyitott kérdések, amelyek sokunkat foglalkoztatnak, és néhány frakciót is. Majd igyekszünk a véleménytervezetben ezeket az aggályokat figyelembe venni. És itt például többen utaltak arra, hogy az eljárásrend nem pontos a katonai mobilitással kapcsolatos kereten belül, és vannak bizonyos aggályok. Marinescu kollégával múlt héten hallottunk erről a SZEFA árnyék jelentéstevőitől, amikor például a kettős célú közlekedésről beszélünk, akkor bizonyos pénzügyi forrásokat kell biztosítani. Én úgy gondolom, hogy az egyik kompromisszumban már szerepel az, hogy ez a javaslat megerősíti az európai kapacitást, nem csak abban a tekintetben, hogy megfeleljünk a katonai követelményeknek, hanem a különböző vészhelyzetekben is, vagy természeti katasztrófák esetén. És gondolom, hogy az elnök asszony ezzel kapcsolatosan már hallott hozzászólást. Ezt igyekeztünk figyelembe venni. A bizottság számára egy határidőt tűztünk ki annak tisztázására, hogy a, milyen katonai követelményeket kell figyelembe venni a TNT projektekhez illeszkedve. Ez az egyik célunk, tehát itt kötelező érvényű kötele, követelményeket kellene megfogalmazni, hogy a projektek kettős hasznosításúak legyenek, a TNT kereten belül. Hangsúlyozunk ezen kívül a határokon átnyúló projekteket, avagy a több közlekedési módot érintő projekteket, annak érdekében, hogy maximálisan ki tudjuk használni a lehetőségeket, ahol a bizottság lehetőségeket lát. És most anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznék, szerintem a kompromisszumos módosítók tükrözik az összes módosító indítványt, különösen azokat, amelyek agályokat fogalmaztak meg, az a bizottsággal együttműködtünk, és jó lenne, ha a holnapi szavazás egyértelmű jelzést küldene a, a bizottság felé, hogy a TRAN szakbizottság ezzel az ügyjel, ezzel a kérdéssel intenzíven foglalkozik. Ennyit kívántam most elmondani. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Telicska úr. Nagyon világosan fogalmazott, megnyitom a vitát. Wim van de Kampur következik elsőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, hogy Marian Marieszki úr, a kollégám nem ért rá, úgyhogy a véleményét szeretném a nevében megfogalmazni. Köszönöm szépen Telicska úrnak és az árnyék előadóknak, kiváló munkát végeztek ezzel a szöveggel, illetve véleménye világossá teszik, hogy a közlekedési szakbizottság mire törekszik. Alapvetően a tenté folyosókba szeretnénk összpontosítani a forrásokat, illetve egy átfogó hálózatot szeretnénk támogatni. Fontos szem előtt tartani a kettős célú megoldásokat. Ez az egyik lényegi szempont. A másik pedig, hogy központilag egyeztetett eljárásokra van szükség, ne tűnjenek el rejtélyes módon a pénzek, illetve ne higuljanak fel a források. És legyen a célnak megfelelően a megvalósuló fejlesztés. És ez nem egy mellékes észrevétel, hanem Nagyon jól meg is fogalmazódik a kompromisszumos módosítóban. Pelicska úr megvizsgálta a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok témakörét is 2009 decemberétől, és én nagyon jónak tartom ezt a megközelítést. Több irányból kell látni ezt a témakört. Aztán a hatos módosító indítvány felhívja a figyelmet az új technológiákra. Egyszerű polgárként fogalmazom meg a következőt. Nem annyira tankokra gondolok, mint az internetre, illetve a kiberbiztonsági kérdésekre. A Cézár és az RTMS rendszerekről pedig annyit, hogy nagyon érdekes új technológiai kombinációk vannak a biztonság, illetve a szállítás, a közlekedés területén. Én teljes mértékben támogatom a módosító indítványokat és a kompromisszumot. Grappini asszony. Raportú équilibrát. Én is köszönöm a jelentéstevő munkáját, nagyon jól együtt tudtunk működni. Itt ez az elképzelés arra vonatkozik, amikor az infrastruktúrával kapcsolatosan feladatokat fogalmazunk meg. Itt fontos a polgári védelemről is gondoskodni. Számos szempontból konszenzust sikerült elérni, és remélem, hogy a szavazás is majd ezt fogja tükrözni holnap. Néhány részletet azonban szeretnék még a jelentéstevővel megbeszélni. Én például az 57-es módosítom, a javaslatom ban az szerepel, hogy fontos együttműködni a tagállamokkal a közlekedés hatékonysága érdekében. Ezt a módosítót visszautasította. Szerintem a konnektivitás, a tagállamokkal való együttműködés, különösen a határmenti területeken nagyon fontos, úgyhogy nem értem, hogy ezt a javaslatomat miért nem fogadta el. Ezen kívül van még egy kérdés, nem tudom, hogy hogy szavazunk majd erről, az infrastruktúra kettős felhasználása szempontjából a repülőtereket nem vette figyelembe. A közútak mellett szerintem a repülőtereken, illetve a kikötőkben különleges feltételek érvényesülnek, tehát ezeket külön kellene figyelembe venni nem háborús körülményekre gondolok, ha természeti katasztrófáról beszélünk, ahol gyors fellépésre van szükség, a katonai infrastruktúrát is be kell venni, hogy a polgári lakosságot megsegítsük. Köszönöm szépen, Zlotowski úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, Telicska urat idézve, úgy fogalmaz a véleményben az előző jelentéssel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen nagyon köszönöm a megfogalmazott szöveget, teljes mértékben támogatom, támogatjuk. Ez valóban világos és rövid volt. Taylor úr, öné a szó. Thank you very much, I'll, uh, I'll attempt... Köszönöm szépen, Nálnak asszony. Igyekszem röviden fogalmazni. A zöld árnyék előadó eh, Delunde úr volt, sajnos most nincs itt, de a lényeg az, hogy a CEF program keretében a zöldek nem támogatják a katonai mobilitási programot, mert úgy gondoljuk, hogy az intelligens, fenntartható és befogadó növekedést kell támogatni ebben a fejezetben támogatva a személyek, a szolgáltatások, illetve vállalkozások szabad mozgását. Miközben a katonai mobilitás támogatása elvinni a civil programokról a figyelmet, illetve az eszközöket. Hát értelmezés kérdés, hogy mi a kettős célú eszköz. Alapvetően itt civil célú pénzekről lenne szó, ezeket nem szabad főleg katonai projektekre költeni. A katonai mobilitási csomag projektjei alapvetően közúti projektek, projektek. És hogyha az éghalatváltozás kezelését szeretnénk a kötelezettségünk megvalósításával teljesíteni, olvasva a friss jelentési adatokat, azt gondolom mindenki beláthatja, hogy ez fontosabb. Jelentős beruházásokra van szükség. A közúttal szembeni alternatívák fejlesztése terén, többek között a vasútfejlesztés, és a katonai mobilitás ezt akadályozna. A beruházási igények civil infrastruktúrában, polgári infrastruktúra területén igen kiterjedt igények európai léptékben, és a CEF pontosan ezt szolgálná. A katonai mobilitásról szóló véleményünkben szeretnénk kiegyensúlyozottabb megközelítést tapasztalni. Polgári fókusszal. Köszönöm. Köszönöm, Taylor úr. Árnott asszony, öné a szó. Köszönöm szépen elnök asszony Telécska úrnak, és köszönöm a jelentést. A módosítók valóban javíthatják a szöveget, ez bizonyos, de szerintem egy fontos kérdést figyelmen kívül hagynak márpedig ez is célja a módosítóknak. Legitime a cél, hogy az EU a NATO-t támogassa hiszen megfinanszírozzuk a közlekedés infrastruktúra fejlesztését katonai céllal, a NATO igényei szerint. Miközben úgy teszünk, hogy egyfajta hipotetikus katonai agresszióra tudnánk így jobban reagálni. Ez egy alapvető fontosságú kérdés, a tagállamok részéről ez kívánatos fejlesztés? Én nem gondolom, hogy igen. Nem gondolom, hogy az lenne. Sokkal inkább például természeti katasztrófák esetében lehet hasznosítani a katonai képességeket, de ez marginális. És itt nem annyira pacifista retorikát szeretnék megfogalmazni, szakpolitikai kérdés. Tehát azt gondolom, hogy a kompromisszum arról szól, hogy vagy megszavazunk, vagy elutasítjuk. Ez ez az érdemi kérdés. Elnök, Kószon urat köszöntöm a bizottság részéről, és meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bizottság köszöni az előadó úrnak, illetve a szakbizottságoknak az elvégzett munkát ebben a témakörben. Ami a módosítókat illeti, elmondhatom, azt gondolom, különösen az előadó úr szavai alapján, a konszenzusos módosítókat illetően mi is egyetértünk. Konkrétan támogatjuk, hogy ez a keret semmiképp se finanszírozhasson polgári célral nem rendelkező beruházásokat. A központi hálózatok, a globális hálózatok, a TNT finanszírozása a cél, ezen nem terjeszkedhetünk túl. Tehát alapvetően közlekedési célú hálózatfejlesztésről van szó. Teljesen egyetértünk azzal is, hogy ez a finanszírozási típus főképpen polgári védelmi célokat kell, hogy szolgáljon. Humanitárius célból, vagy természeti katasztrófa, vagy más sürgősségi helyzet esetén Elsősorban a több célú rendszereket kell támogatni, illetve a határon átnyúló együttműködéseket. Messze menően egyetértünk, hogy a finanszírozás konkrét feltételeit nagyon pontosan meg kell fogalmazni. 2019. december vége előtt egy delegált aktusban. Köszönöm. Köszönöm a rövid hozzászólást. Telicska úrnak adom meg ismét a szót, hogy zárja le a vitát. Uh, well, <clears throat> let me start with... Köszönöm szépen. A végén kezdeném. Ankontű asszony említette, hogy ez egy politikai ügy. Bizonyos szempontból megértem az álláspontját. Érthető, hogy egy frakció másképp lát bizonyos dolgokat, de itt néhány elemet úgy tekinthetünk, mint hogy az Európai Unió saját képességekkel rendelkezik. Ha, ehhez nem, ha ezt nem támogatja egyes frakció, akkor azt is meg tudom érteni. Ugyanakkor nem tudok egyet érteni azzal, hogy ezzel most úgymond kiszolgáljuk a NATO-t. Ha megnézzük az eddig elfogadott dokumentumokat, az eljárások teljesen egyértelműek, és ezt a SZEF keretében próbáltuk, keretében próbáltuk beilleszteni. Taylor úr, én értem, hogy a zöldek bizonyos álláspontot már kialakítottak egy ideje, és sajnálatos, hogy az árnyék jelentéstevő nem ült le velem vitatkozni, hogy kicsikét közelítsük az álláspontunkat, és kompromisszumot tudjunk kialakítani. A konszenzushoz minden jelentéstevőre szükségem lenne. Nem értem azonban, Taylor úr, hogy néhány zöld frakcióban ülő kolléga miért vélekedik úgy, hogy elvonjuk a közlekedéstől a pénzforrásokat. Pontosan az ellenkezője igaz. Én kérem minden kollégát, hogy olvassa el a rendelkezésre álló anyagokat, akár az MFF-et. Pont az ellenkezőjéről van szó. Tehát, hogyha nemmel szavaz holnap, akkor az ellen szavaz, hogy 6,5 millió kerüljön be a CEF keretébe. Ha a zöldek ezt leszavazzák, akkor ezzel azt mondják, hogy majd valaki más a CEF keretén kívül léphet. Ha ezt az 6,5 milliót nem használjuk fel, hiszen ez a mi szándékunk, akkor ezt a forrást gyakorlatilag máshová rendelni. Ha, pontosan erről szavazunk holnap. Minden esetre én tiszteletben tartom a zöldek álláspontját. Grappini asszony, szintén köszönöm az együttműködését, közvetlen kapcsolatban álltunk, tehát ez is egy jó példa arra, hogy ez így működik, ha a két fél egymásra odafigyel. Az 57-es módosítója arra vonatkozik, hogy az EU tagállamoknak együtt kell működniük, különösen a határmenti területeken, a közúti közlekedés területén. Én úgy gondolom, hogy egy vélemény keretében nehéz minden részletet érinteni, de ez szerintem magától értetődő, és említette a határmenti kettős hasznú közúti forgalmat, vagy közlekedést. Hogyan lehet tudni, hogy az adott szállítás közúton történik-e? Úgyhogy eh, a módosítóját megvizsgálva, én úgy gondoltam, hogy túlságosan a közútra volt eh, kihegyezve. Eh, én úgy gondolom, hogy ha ezt elfogadtam volna, akkor a zöldek ezen vitatkoztak volna. Tehát, hogyha nehéz járművekről beszélünk, akkor itt nem csak közútok, a közút kerülhet szóba, hanem a vasút is nem kizárólag a környezetvédelmi szempontok miatt, hanem a gyorsaság vagy a hatékonyság miatt is. Ami pedig a kettős felhasználást illeti, és ebből a repülőterek kimaradtak, igen, mi nem szeretnénk összekeverni a katonai repülőterek kérdését a polgári repülőterekkel, és itt némi módosításra vagy kiigazításra szükség lenne. Lehet, hogy adott esetben katonai gépek is leszállhatnak polgári repülőtereken. Tehát nem feltétlenül osztom ezt a véleményét, de majd még lesz lehetőségünk ezeket a kérdéseket a továbbiakban megvitatni. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Telinska. Köszönöm szépen, Telicska úr. Taylor úr, Reagálni szeretne? Igen, hogy tisztázzam a helyzetet, elnök asszony. A, az előadó úr nem tudhatja, hogy közúti beruházása sor kerül-e. A kérdésem, hogy tudja mire fordítják jelenleg a cefet. Nem én vagyok a zöld árnyék előadó ebben a témában, mert egyébként az árnyék előadói megbeszélésen örömmel várnám a vitát. Nos, erre azért nem tudok érdemben reagálni, mert nem hallotta meg a lényegét Taylor úr annak, amit mondtam. Elnök, köszönöm szépen. Telicska úr, emlékeztető, a saját kezdeményezésű jelentésről holnap szavazunk 9 órakor. És most folytatjuk az utolsó napi rendi pontunkra térve, a mai nap utolsó pontjára térve, az Euró-Mediterrán légiközlekedési egyezmény az Európai Unió és tagállamai, valamint a Jordán Hasemita királyság között, figyelembe véve Horvátország csatlakozását. Keith Taylor úr az előadó, átadom a szót, hogy mutassa be az ajánlás tervezetét. Köszönöm szépen ismét a szót, elnök asszony. A parlament előadójaként a légiközlekedési egyezmény az EU, illetve Jordánia hasemita királyság között. Az az ajánlásom, hogy a TRAN szakbizottság járuljon hozzá ennek a kiegészítő jegyzőkönyvnek az elfogadásához. Kor úr, öné a szó. Én is rövid leszek. Osztom a jelentéstevő véleményét, és javasolom, hogy ezt a jegyzőkönyvet fogadjuk el, és én nem nyújtok be ehhez módosító indítványt. Köszönöm szépen, akkor folytassuk a megbeszélés. Telicska úr. Elnök asszony, köszönöm. Még mindig a katonai mobilitás témáján gondolkodom, és annak ellenére, hogy a zöldek ott betartanak nekünk, én kijelentem, hogy én támogatom ezt a javaslatot. Nos, akkor nagyon helyes, hogy közelednek egymáshoz az ALDE, illetve a zöldek álláspontjai. Van-e más hozzászólás, amennyiben nincs, emlékeztetnék, hogy pénteken, 12-én délben szavazunk majd erről. Mm, pontosabban a módosítók beterjesztése 12-e dél. És amennyiben nincs további kérdés, zárt üléssel folytatjuk a megbeszélésünket a koordinátorok ülésével le rendez-vous pour le reste de la commission demain matin dès 9h et nous a többiekkel holnap reggel 9-kor találkozunk. Most pedig a koordinátorok ülése következik. Egy rövid szünetet tartunk. Hogy az internetes közvetítést leállíthassák, illetve aki nem vesz részt a koordinátor ülésen, elhagyhassa a termet. Köszönöm.